Kedves parlamenti képviselők! A mai ülés megnyitásakor sajnos megint azzal kell kezdenünk, hogy emlékezünk. Ártatlan áldozatokra, a gyilkos terrorizmus, nemzetközi terrorizmus áldozataira. Mindannyiunk nevében elítélem a legkeményebben ezeket a borzalmas, embertelen, erőszakos cselekményeket, és szeretném kifejezésre juttatni szolidaritásunkat azon családok felé, akik áldozatokkal számolnak, mind Finnországban, mind Barcelonában. Sajnos más erőszakos cselekmények is történtek az Európai Unió határain kívül. Azokat az országokat is sújtja a terrorizmus, amelyek nem európai országok, és hasonló barbár cselekmények történtek. Ma van a 16. évfordulója az ikertornyok elleni terrorcselekménynek, és azóta nagyon sok ilyen jellegű erőszakos cselekmény történt, de ezeken keresztül csak egyre erősebbek vagyunk, és egyre egységesebbek a terrorizmus ellenes harcban, megerősödtünk, és egy jobb világba vetett hitünk is csak tovább erősödött. Büszkék vagyunk szabadságunkra, életünkre és demokráciánkra, amelyet meg fogunk védeni, anélkül, hogy megváltozna az életstílusunk. Nem akarunk meghajolni a terrorizmus előtt. De sajnos ma emlékeznünk kell más áldozatokra is, más ártatlan áldozatokra, akik az elmúlt természeti katasztrófákban vesztették el életüket, még tegnapig bezárólag az Európai Unión belül is, Karib-tenger térségében és az Egyesült Államokban is. Szeretnék emlékezni ezekre az ártatlan áldozatokra, és ezért kérem, hogy egy egyperces néma felállással adózzunk nekik. úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap éjszaka Livorno városában néhány óra alatt annyi eső esett, mint az elmúlt nyolc hónap során. Sajnos emiatt hat halálos áldozattal kell számolnunk, közöttük egy egész család, és még további két eltűnt ember is van. Mindenkire emlékeztünk ma, a terrorizmus áldozataira és a természeti katasztrófák áldozataira is, de én azt szeretném, hogyha a szolidaritást a parlament részéről Livorno városába is eljuttatnánk, hiszen itt nagyon nehéz anyagi helyzet alakult ki, és szeretném, hogyha ez a parlament továbbra is elkötelezetten harcolna a klímaváltozás ellen, az új környezetpolitika megvalósításáért, annak érdekében, hogy az ilyenfajta természeti katasztrófák, amelyek tegnap éppen az én régiómban sújtottak le, de nem olyan régen Európában máshol és a világ más térségeiben is megtörténtek ilyen események, a szolidaritást a klímaváltozás ellenes harcon keresztül kell kézzelfoghatóvá tenni. Danti úr, csatlakozom az ön szavaihoz. Én azt gondolom, hogy az Európai Parlament szerepe nem csak a parlament, hanem az egész Európai Unió szerepe nagyon világos a klímaellenes harc területén. Nagyon sajnálatos az, hogy Európán belül és Európán kívül olyan természeti katasztrófák történnek, amelyek rámutatnak arra, hogy tovább kell erőfeszítéseinket erősítenünk. Köszönöm szépen, Pitella úr! Én is egyetértek önnel. Ön beszélt a tragédiákról az elmúlt néhány óra során, és emlékeztetett arra is, hogy mennyire drámai volt a helyzet az ikertornyok elleni támadás idején. 44 évvel ezelőtt, szintén szeptember 11-én halt meg a Casa Rosádában, Santiago del Chile-ben egy nagy vezető, egy nagy demokrata, egy nagy szocialista vezető, Salvador Allende. Én 14 éves voltam akkor, amikor hallottam ezt a hírt, és az ő szavai mindig is megmaradtak a, az én fejemben. Azt mondta, hogy engem megölhetnek, de az ideájaimat és az értékeimet soha nem tudják elpusztítani. Kérem, hogy vezéreljenek bennünket Salvador Allende szavai, hogy együtt tudjunk fellépni minden demokrácia szabadság és emberi méltóság ellenes cselekménynek. Ezért hiszünk mi az Európai Unióban, ezért szeretjük és ezért támogatjuk az erősebb Európát és az erőteljesebb európai integrációt. Köszönöm szépen, Pruszt képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen az egyperces megemlékezést a hurikán áldozatok miatt is, de európai területeket is érintett ez, Mártánra gondolok. Legyünk bátrak, támogassuk azokat, akik dolgoznak a mm, polgári védelem területén, hogy meg tudjuk akadályozni a további áldozatokat. Szeretném a DG Eco-nak megköszönni a munkáját, és az illetékes biztosnak, Stylianides biztosnak is, hogy nagyon hamar mm, felléptek a terepen. Ezt, ezeket az erőfeszítéseket tovább kell vinni, és a szolidaritási alapból ezen területeken egy stratégiát kell kialakítani az újjáépítés miatt. Nagyon fontos prioritás ez, európai koordinációra van szükség, és az újfajta kockázatokat fel kell mérni, és megfelelő válságkezelési terveket, stratégiákat kell kialakítani, annak érdekében, hogy a polgári védelmet erősebbé tudjuk tenni Európában. Elnök, köszönöm szépen, Pruszt úr. Ahogyan ön is jól tudja, a tagállamok feladata az, hogy kérjék a szolidaritási alapból a segítséget, én biztos vagyok benne, hogy a francia köztársaság kérni fogja az Európai Bizottságtól ezt. Mi egyébként most 1 milliárd 200 milliót fogunk megszavazni az olasz, közép-olaszországi földrengések miatt, tehát én azt gondolom, hogy a szolidaritási alapból mindig nagyon gyorsan választ tudott adni az Európai Bizottság, és nem gondolom, hogy most ez másképp lenne. Én szerintem most is szolidaritásunkról tudunk majd tanúbizonyságot tenni konkrétan a tengeren túli francia területeken élők számára, akik a legutóbbi természeti katasztrófák, kataklizmák áldozataivá váltak. Az Európai Parlament is meg fogja tenni a rávonatkozó feladatokat, és a lehető leghamarabb meg fogja szavazni az Európai Bizottságtól érkező javaslatokat a szolidaritási alap aktiválására. Mindezt a természeti katasztrófák által sújtott területeken élők érdekébe. Karin úr. Mr. President, thank you. Elnök úr, köszönöm szépen. Két apróság. Először is ma egy jelentést olvastam, amelyet az Egyesült Királyságban adtak ki európai polgárok, és ez arról tanúskodik, hogy, nagyon, hogy többféleképpen valósul meg a diszkrimináció Nagy, Nagy-Britanniában. Ezt a brit kormány is felvetette. Azt kérem, hogy állítsák rendelkezésre, a, állítsanak rendelkezésre minden eszközt, amelyre szüksége lehet a brit kormánynak annak érdekében, hogy ez a diszkrimináció ne valósuljon meg. Ez engem arra emlékeztetett, amikor évtizedekkel ezelőtt azt írt tértek ki a boltokra, hogy feketéket és kutyákat nem látunk szilvesen. Ez nem történhet meg még egyszer. A második dolog a Szaharov díjra vonatkozik. Hogy lehet, hogy egy ilyen Szaharov díj eh, kiadásával eh, kapcsolatban merült fel az, hogy egy korábban díjazott személy eh, cselekményeit hogyan lehet figyelemmel kísérni. Nagyon nehéz már megtörtént esetekről véleményt formálni, illetve közbelépni. Nem tudom, hogyha egy Szaharov díj nyertese a szaharov átvétele után mondjuk azt, hogy irányt vált, szerintem nehéz ebbe ex post beavatkozni. Minden esetre felvesszük majd vele a kapcsolatot. Kárver képviselő. Thank you, Mr. President. I wanted to... Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, azok, emlékeztetve azokra a katasztrófákra, amelyekre, amelyek törte, történtek a francia tengeren túli területeken, de ez az Irma hurikán nem csak francia, hanem brit területeket is érintette, de más országokat is, nem csak minket. Kérem, hogy mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a karibi tengeri térséget segítsük meg, legyenek azok francia vagy vagy brit, vagy akár teljesen Európai Uniótól független tengeren túli területek, hiszen hatalmas katasztrófáról van szó. Köszönöm szépen. Per quanto mi riguarda, Ami engem illet, én nem teszek különbséget a szolidaritás és az egyperces néma megemlékezések során. Én minden áldozatot egyformán kezelek mindenhol, Európában és Európán kívül is. Hiszen az áldozatok áldozatok maradnak, akár terrorista, akár klímaváltozás áldozatairól beszélünk. A szolidaritási alap a tagállamok döntésére bízott kérdés. Jimenez Bermejo képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én arra szerettem volna emlékeztetni, ön ugyan már emlékeztetett az áldozatokra, és valóban nincsen különbség az áldozatok között, de azért mégiscsak meg kellene említeni a mexikói földrengés áldozatait is, több mint száz személyről van szó. Egy olyan baráti ország, amely az Európai Unió barátjaként, testvéreként viselkedik, és ezért úgy gondolom, hogy most őket is támogatnunk kell, mellettük kell állnunk, és a mexikói kormányt is támogatnunk kell. Köszönöm szépen! Az EU-Mexikó delegáció elnökeként jól tette, hogy emlékeztetett erre is, de természetesen a mexikói áldozatokra is utaltam, és minden kataklizma áldozatára, hiszen ezen borzalmas nyár alatt rengeteg áldozatot szedett, szedtek a természeti katasztrófák. Köszönöm szépen, hogyha nincsen más felszólalása, akkor megkezdjük az ülésünket. A július 6-ai jegyzőkönyveket kiosztottuk. Vannak-e megjegyzések ezzel kapcsolatban? Hogyha nincsenek, akkor ilyen formában elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Peter Mack és Glenis Wilmot lemondás